nem, tartózkodás elutasítva. 16-os bekezdés eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. 5-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18-as bekezdés eredeti szöveg két részben első igen, nem, tartózkodás elfogad, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 29-es bekezdés eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. 30-as bekezdés igen, eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34-es eh, bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 35-ös bekezdés eredeti szöveg négy részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogad. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Negyedik rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes bekezdés név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 38-as bekezdés eredeti szöveg igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hatos, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 56-os bekezdés eredeti szöveg három részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész és harmadik rész név szerint második igen, illetve megnyitom, bocsánat. Mindenki szavazott, lezárom. El, Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. A harmadik, megnyitom a szavazást. A harmadik résznél vagyunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es eredeti szöveg három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Itt a 9-es mellette eredeti szöveg ellene tartózkodás elfogadtuk. A 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 8-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Az F preambulum bekezdés négy részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az egész módosított állásfoglalásról név szerint szavazunk, megint a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a McAllister jelentésre. A hármas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. A négyes eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szöveg első rész mellett, ellene, tartózkodás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk eredeti szöveg, és ezzel az eredeti szöveget megoldottuk. A kilences mellette ellene tartózkodást elutasítva. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es név szerint eredeti szöveg. Tehát még egyszer elektronikusan szavazunk a tízes indítványról. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Negyvennégyes. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az 56-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 70-es eredeti szöveg két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az E bekezdés mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Az ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor tehát az egészről szavazunk, megnyitom a szavazást név szerint. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a Danzsa jelentésre. 18-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as eredeti szöveg mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 20-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es három rész, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes két részben, mind a kettő név szerint első rész, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Második részt, ezzel letudtuk a 26-os. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 3-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg, tehát a 16-osnál vagyunk, első rész, név szerint első részt megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A négyes név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 30-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg, 21-es első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az ötös mellett, ellene, tartózkodás. Na hát ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 31-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Most hatos, és megnyitom a szavazást név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg. A 27-esnél vagyunk, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 26-os eredeti szöveg, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Itt az eredeti szöveg a 37-es első rész mellett, ellene és elfogadók, második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 32-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, még egyszer a 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zá, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom, lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 64-es eredeti szöveg név szerint, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 33-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as eredeti szöveg, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Zár, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69-es eredeti szöveg név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-os eredeti szöveg mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg így okafogyott. A 15-ös név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítva a 106-os eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es eredeti szöveg mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111-es eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A második rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész módosított állásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Neki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk az Európai Parlament álláspontja az Európai jövőjéről szóló konferenciáról. A hatos, megintom a szavazást, tehát a hatos módosító. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 17-es név szerinti szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 36-os igen. Én bocsánat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 16-os igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 37 név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 38-as igen. El nem. Tart, tartózkodás elutasítva. 39 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás az egyesre. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom elutasítva. 40-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 19-es megnyitom a név szerintét, mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 20-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 41-es név szerinti szavazás megnyitom, mindenki szavazott, lezárom elutasítva. 18-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 42 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 21-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 43-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 44-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 23-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 2-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg 7-es bekezdés két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 8-as bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Hármas név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 46-os név szerinti szavazás meg, megnyitom, meg, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 9-es bekezdés eredeti szöveg két részben első igen, nem, tartózkodás, elfog... második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 47-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. Az eredeti tízes bekezdés szövege név szerint megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 48-as. Igen. Nem. Tartózkodás el, elutasítva. 71-es. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 49. Név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 50-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 75-ös név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Négyes, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 51-es, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 69, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 72-es név szerinti szavazás. Jó, a 69-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 14-es eh, eh, bekezdés eredeti szöveg két részben egy igen szavazáson. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 74-es. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 70. Igen. Név szerinti szavazásra megnyitom. Bocsánat. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Az eredeti szöveget nem kell megszavazzuk. 53-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 73-as név szerinti szavazás. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 54 név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. elutasítva. 76-os szóbeli módosított terjesztettek erre be. Freund kollega. Köszönöm, elnök úr. Szóbeli módosítót szeretnék erre bemutatni, hogy Strasbourgot Brüsszellel váltsok fel. Ez a, az EU intézmények többségében való helyszíne, és azt hiszem fontosan kellene venni az állampolgároknak a kérését, hogy az, állami, hogy az állampolgárok találkozója Brüsszelben legyen és ne Strasbourgban. Az indokolások nem megengedettek, félbe akartam önt szakítani. Van-e a módosító indítvány ellen vélemény? 40 kollega. Ezzel nem engedjük meg, megvan a 40 kollega, nem fogadjuk el a szóbeni módosítót, tehát az eredeti verzióról um, szavazunk név szerint 76-os megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 55-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18-as bekezdés eredeti szöveg két részben az első név szerintivel megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 56-os igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 57-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 24-es két részben első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 58-as. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 59 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 60-as név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 61-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 62-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 63-as név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 64-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 25. Név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom elutasítva. 65-ös név szerinti szavazás megnyitva. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 66-os igen, nem, tartózkodás elutasítva, 5-ös név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 26-os név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 27-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 67-es név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 28. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 29. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 30-as igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 31-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 7-es név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 32-es igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 9-es név szerinti szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Tízes. Igen. Nem tartózkodás, elutasítva 33 név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 11-es név szerinti szavazás megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 12-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13 név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 14 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 15 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 34 név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 35-ös név szerinti szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Ezzel nézzük a, a dokumentum módosított forziójának egészét. Név szerinti szavazásban megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen szívből. tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet. dear colleagues i ask you to leave the floor and the room in a quiet manner. we are going to start. mindezt csendben tegyék. Megkezdjük a szavazatmagyarázatot. Megkezdjük a szavazatmagyarázatok idejét. Kérem csendben hagyják el a termet. Tájékoztatom önöket, please colleagues leave the room in a quiet manner. tájékoztatom önöket hogy a sok szóbeli szavazatindoklási kérelmet kérelem miatt a mai ülésünket mivel fourteen óra forty five perckor meg kell szaktanunk hogy a szolgálatok elő tudják készteni a fifteen órától folytatódó vitát ezért a kimaradó szavazatindoklásokra holnap kerül sor a szavazatokat követően a kimaradó szavazatindoklásokat rásban is be lehet nyújtani. nagyon köszönöm. Okay. Honorable colleagues, we are going... Kedves képviselők, megkezdjük a szavazatmagyarázatot. Az első állásfoglalási indítvány az európai megállapodás. Az első fel, felszólalunk a Renewból. Keleher úr, parancsoljon!

egy olyan lehetőség, amivel az tagállamok át tudnak térni az alacsony szénfelhasználású és széndiokszid kibocsátású társadalomra. Kérem, hogy várjunk egy kicsit, egy fél percet, és akkor utána kezdjük meg a hozzászólást. Eh, Saját magamat se hallom. a Okay, nice. nights okay, more quiet. The floor is yours. Önni a szó, tessék. Elnök asszony, az európai zöld megállapodás lehetővé teszi, hogy a tagállamok átérjenek az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalomra, de ez csak egy kiindulási indulási pont Megszavaztam ezt a megállapodást, hiszen ez egy nagyon jó terv arra, hogy mentesítsük a széntől a gazdaságot. Ehhez elsősorban három témára, három dologra van szükségünk. Biztosítani kell azt, hogy támogatjuk a közösségeket, hogy tisztességes legyen az átállás. Második. Biztosítanunk kell azt, hogy a kormányok most meghozzák a kemény döntéseket, és nem halogatják el. Harmadsorban pedig a magánvállalkozások és a kormányok közösen kell, hogy föllépjenek. Együtt kell, hogy megmentsük a planétát. Az asztráliai tűzvész. Mindenkit meg kellett, hogy ijesszen itt a teremben. Hazámban nagyon szeles idő van, rendkívül szeles az idő, Ráadásul még reményt kell, hogy adjunk az embereknek arra, hogy vissza tudunk térni, hiszen remény nélkül az emberek föl fogják adni. Azt javaslom, hogy itt mindenki hallgasson meg az új-zélandi miniszterelnök karácsonyi beszédét. Reményt adott nekem, reményt adott arra, hogy mi, mint emberi faj, meg tudjuk védni a planetát és a jövőnket. De mivel nagyon rövid az időnk, ezért az egyperces idővallumokat tartani fogjuk. Kérem, hogy úgy szabják át a beszédüket, hogy beleféljen. 65 felszólalónk lenne most egymás után. A következő felszólalónk Anthony Hawke, parancsoljon egy percre a Renewable. Talán a legfontosabb fellépés az Európai Unió részéről ez, megszavaztuk. Az Európai Zöld Megállapodás egy szükséges erőfeszítés, hogy megállítsuk a klímaváltozást, hogy megvédjük a biológiai sokféleséget. A fellépésnek a kerete az olyan kell, hogy legyen, hogy európai és nemzetközi szinten is a, működjön. A szennyezés nem áll meg a nemzeti határoknál minden egyes emberhez szól ez, és minden egyes közösségnek cselekednie kell. Fevesemben a hazámban háromszor akkora a szennyezettség, mint a megengedett szint. A kormány és a miniszter továbbra is lehetővé teszi, hogy ez így működjön. Fontos, hogy a közösségek tegyenek a környezeti terveinkért hogyha hatalmat adunk a közösségeknek, akkor megoldják a problémákat. Európa új zöld megállapodása biztosítja a környezetvédelmet, hiszen a környezet szennyezése veszélyezteti a gyermekeink életét. Új technológiákat kell felhasználnunk arra, hogy tisztább, zöldebb jövőt építsünk. Jackie Jones következik egy percre. Mrs. Jones, the floor is yours. Önje a szó, Jones asszony. Köszönöm szépen a környezeti és az éghajlati sürgős kihívások a legégetőbbek. Az Európai Unióban és a világ minden részén mindent meg kell tenni gazdasági modellt akar Európai Unió kidolgozni, amely megfelel a 20-as éveknek, de a szociális és a környezeti fejlődést össze kell kapcsolni. A mindenki számára előrelépést kell, hogy hozzon, senkit nem szabad hátrahagynunk. Az Európai Zöld Megállapodás Romániától Írországig mindenkit tartalm, lefedjen. A, nagy-Britannia is ott van, az Egyesült Királyság földrajzi értelemben hatalmas terület, és muszáj vele is foglalkozni, hogyha az éghajlat ellen fel akarnunk lépni. Ez volt az első ország, ahol sürgőségi eljárások, sürgőségi lépéseket kellett hozni. Nem, szabad, nem tudjuk, nem is szabad kihagyni őket. Európa egészét kell a fenntartható növekedés és jólét útjára indítani. Az Európai Unió a globális lépésekben élen jár, és az új megállapodás megállapodásnak gazdasági és szociális politikák bevonásával igazságos átmenetet kell a fenntartható társadalmi, gazdasági és ipari váltáshoz vezetni. Legyen az az Európai Unión belül vagy azon kívül. Köszönöm. Manuel Bompard is the next speaker. Köszönöm szépen, Manuel Bompard, a következő felszólaló GUE. Manuel Bompard. Kedves kollégák, tisztelt eh, elnök asszony, a parlament bejelentette a környezetvédelmi vészhelyzetet. Most lépni kell, hiszen együtt jelentettük be azt, hogy sürgősen kell cselekedni. Ez a szöveg, amit szavazásra bocsátottak, ez érdekes, jó szándékokat tartalmaz, de nem igazán áll azon a szinten, amire szükségünk lenne. 55%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése. Ez már akkor előző mandátumban is érvényes volt, és nem elégséges. 65%-ra van szükség minimum 2030-ig, hogyha meg akarjuk akadályozni, korlátozni akarjuk a klímaváltozást nagyon méreható reformra van szükség a kap szintjén. A jelenlegi szöveg nem teszi lehetővé a mezőgazdaság ökológiai átállását. A Európai Unió kereskedelmi megállapodásait szabadkereskedelmi támogatja. Ez a szöveg elégtelen, ezért sajnos nem tudtam támogatni. Köszönöm. Nagyon köszönjük a következő felszólalónk Jessica Stergood. Ugyancsak egy perc. Még nincs meg az összes válasz. Ma kezdtünk el egy utat, de Európa jó úton van. Köszönöm szépen Ursula von der Leyen szavait. Azonban, hogy ha a holdra szeretnénk szállni, akkor mindenképpen karbonmentes kontinest kell előtte létrehozni. És csak is úgy tudjuk ezt a lépést megtenni. És nem szabad a populisták hálójába esnünk. Nagyon fontos az, hogy ne ruházzunk be más technológiára rengeteg klíma megalapodás van, rengeteg beruházás, tehát például biztonsági, a biztonságos beteggondozás, és a, ez mind-mind növeli a zöld gazdaságot és a jólétet. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió bánni, hogyan bánik a nukleáris energiával is. De az Európai Uniónak olyan politikusokra van szüksége, akik felelősek és realisztikus célokat tűznek ki maguk elé. Éppen ezért a parlament javaslatát nem támogatom. Sojdrova, a következő felszólunk a néppártból parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament álláspontja a zöld megállapodásról igen fontos és azt szerettem volna, hogyha észszerű és ambiciózus. Sajnos inkább ambiciózus, mint részszerű. A, ta, ezért tartózkodtam a szavazásnál. Elsősorban két kérdésre összpontosítottam. El, mezőgazdaság az első, hiszen fenntartható mezőgazdaságra van szükségünk. El kell ismerjük, hogy csak akkor érhető ez el, hogyha ösztönözzük a gazdákat arra, hogy a, a zöld megállapodás környezeti céljait kövessék, és új lehetőségeket teremtünk számukra az éghajlatváltozás elleni harchoz. E területen a javaslat elfogadható, de elfogadhatatlan az a módosító, ami a nukleáris energiára vonatkozik, és ez a jelentés is elismeri a szubszidiaritás elmét, annak a lehetőségét, hogy a tagállamok meghatározzák saját energia összetételüket, de erre vonatkozó módosító elismerni az atomenergiát, ez fontos része az éghajlatváltozás elleni harcnak. Szerintem ezt elfelejtették, és ezért. Ugyancsak egy percre parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen. Én megszavaztam az állásfoglalást az új megállapodásról, mert ez az Európai Parlament álláspontját tükrözi megfelelően. A szénsemlegességet akarunk, jó életminőséget a bolygón. Ez kiegyensúlyozott javaslat véleményem szerint az éghajlatváltással kell konfrontálódjunk, meg kell néznünk, hogy milyen lesz a gazdasági lehetőség az igazságos átmenettel együtt. Fontos az együttműködés minden szinten a civil társadalom, a politika között. Az állásfoglalás igyekszik szénsemleges társadalmat megcélozni, és az Európai Unió felszorítja a világ egyéb részét is ugyanerre. A zöld megállapodás szükséges, és ugyanakkor gazdasági lehetőség arra, hogy más szereplőket is bevonjunk. Azért... Száv következik az EPP-től egy percre. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem... Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogattam ezt a javaslatot. Egyetemben jó ez az irány, jó az Európai Unió számára, nagyon nagy kihívások állnak előttünk, um, más országokhoz hasonlóan a cseh köztársaságban is. Vannak olyan régiók, olyan területek, amelyek még nem állnak készen az átállásra és nem tudják így enélkül elérni ezeket a célokat. Nagy a kihívás, modernizálni kell az európai gazdaságot. Ami viszont aggaszt, néhány módosító átment, és ezek nem mint hasznosak. Sajnálatosnak tartom a nukleáris energia támogatását, és ezeknek az intézkedéseknek a hatását viszont nem kívántuk bevenni a szövegbe. Ez egy kicsit csalódást okozott számomra. Tartózkodom kellett volna, általában ilyen helyzetben tartózkodom, de nem akartam egy negatív érzést megerősíteni a szavazatommal, úgyhogy fontos, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Felszólalánk pedig Charlie Vermers az ICR-tól. I thought it was him. So now we go on. Azt hittem, hogy itt van, akkor Vrecsinová képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem szavaztam meg ezt a javaslatot, bár egy sor célt támogatok, a biodiversifikáció védelme, az erdők védelme, de vannak olyan területek, ahol a javaslatok szélsőségesek, és nem szolgálják a kívánt célokat, sőt, súlyos terhet jelentenek az állampolgárok számára. Azon gondolkodom, hogy akik megszavazták ezt a megállapodást, mi lenne, ha megkérdeznék a szavazóikat, a választópolgárokat, hogy valóban vállalnák-e az energiaköltségek, a fűtési költségek emelkedését. Megkérdezték a választóikat, hogy egyetértenek-e azzal, hogy megszűnnek munkahelyek? szerintem nem is tették közzé ezt a témát a választóik előtt, hanem titokként tartották meg. Hogyha sztrájkok robbannak ki azoknak, sokszor az áramelés az oka. Uh, Köszönöm szépen, Philips asszony az Európai Uniónak kezelnie kell, mégpedig most az éghajlatválságot. Az Európai Zöld Megállapodás nagyon fontos szakpolitikai eszköz, hogy az európai egyenlőtlenségeket kezeljük a nulla karbon kibocsátású kontinens felé való átmenetben. Ezért vagyok olyan fontos, és ezért vagyok büszke arra, hogy milyen fontos szerepet játszottunk ebben mi zöldek. A megfelelően ki kell vezetni a, a szilárdanyag sziletüzelőanyagokat, segíteni kell a nőket és gyenge csoportokat az igazságos átmenetben. De zöldként továbbra fogjuk a bizottságot arra ösztönezni, hogy igazán zöld megállapodás valósuljon meg, amely szociális védelmet is figyelembe veszi, környezeti célokat fogalmaz meg, és ami a legfontosabb, az, e-, az embereket elfogad, elkíséri ezen az úton. Köszönöm szépen. Nick Wallace a következő egy percben. Nagyon sok pozitív része van az európai zöld megállapodásnak, például a, az épületek renoválását, helyreállítását nem a legkitettebbeknek kell majd fizetnie, támogatást ad a munkavállalók továbbképzésére, de az állásfoglalás egészének van két olyan pontja, amit nem tudok elfogadni, mégpedig az éghajlati és az egyenlőségi egyenlőséget nem veszi figyelembe a Mercosort, teljesen ignorálja a gázt, te kiiktatja, ami teljesen őrület, és a, ez, ezt akarják a zöld megállapodástól. Ez a, a mezőgazdaságra is eh, kiterjeszti. A kap nagyon súlyos károkat okoz, amelyeket a gazdaságoknak, családgazdaságoknak eh, fizetnek. Ré, nem segíti a, a nagyon eh, haladó gazdásokat. Az 51 százalékos kibocsátás csökkentése pedig sújt mindenkit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Claire Dália asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unióban jobb a helyzet, mint sok más gazdaságban a világban, de a klíma témák nem jelentik azt, hogy eleget teszünk. Én nem szavaztam meg ezt a megállapodást, mert igazából nem tartalmaz mindazt, amire valóban szükség van az ilyen mértékű válsághelyzetben. A néhány módosítóra a szavazás is mutatja, hogy beszélünk, csak beszélünk, de igazából nem szolgáljuk a tényleges érdekeket, és nem értjük meg, hogy milyen mértékű a kihívás előttünk. Száz cég felel a globális kibocsátás 71%-áért. Egy Just Transition Fundot állítunk föl, de sajnálatos módon környezeti gyakorlatok, vagy helyten gyakorlatokat is támogatunk a földgáz témájában például, és milliárdokat költünk el a katonai iparágra, fegyverkezésre, és ennek nagyon súlyos a hatása a klímaváltozásra. Nem ilyen fajta fellépésre van szükségünk. Nagyon szépen köszönöm. Andreas Glück a következő felszól a Renew frakció részéről. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem értünk mindennel együtt, amit ma itt a zöld megalapodásról elmondtak, de nem akarjuk elutasítani ezt az állásfoglalást, hiszen az Európai Unió közvetlenül megválasztott képviselői vagyunk, éppen ezért nagy a felelősségünk az éghajlatváltozás tekintetében. Azonban mégiscsak az európai tanúsítványjal szemben kicsit visszafogottak vagyunk, hiszen hogy ezt eh, igazából a közlekedés és az épületekre is kiterjesszük, ezt nem tudjuk megérteni. Ahol eh, széndiokszid eh, tanúsítványok vannak, ott már sikerült a célokat elérni. És azokat a területeket, amelyek nem igényelnek széndiokszid tanúsítványt, azokat hagyjuk ki. Van egy nagyon értékes eszközünk most, és az épületeket és a közlekedést szerintem hagyjuk ki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Legvesz következik az SND-ből egy percre, parancsoljon. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Glasoval sem za európski zeleni dogovor, ker je nujen, čeprav v njem Köszönöm szépen. Itt eh, szükséges valamit tennünk, hiszen eh, olyan dimenziókat ért el már az éghajlatváltozás, hogy ezzel valamit kezdenünk kell. És szerintem nagyon fontos az, hogy szolidárisak legyünk. Szolidár, szolidaritás és szociális dimenzió nélkül nem fogjuk elérni céljainkat. És nem fogjuk megnyerni az emberek bizalmát, sőt, elveszítjük majd az emberek bizalmát. Hiszen amennyiben csak néhány embernek használ ez a zöld megállapodás, akkor nem jó. Hiszen akkor az emberek fel fognak lázadni ellene de még mindig van időnk, hogy korrigáljuk. És pedig úgy, hogy a szociális dimenzióról is szólunk. Joan Mila, Joan Mila, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Euh, nous tenons à... Elnök asszony, köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy maximálisan el vagyunk kötelezve amellett, hogy a környezetvédelmi harc élharcosai legyünk. Fontos a biodiverzitás, fontos a környezetünk. Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni azt, hogy a nemzeti politikák szuverenitásának a kezét megkösse a környezeti politika. Ugyanis nem lehet ilyen totalitárius módon irányítani Európát. A bürokratizmus itt az Európai Unióban sérti az Európai Uniós országok függetlenségét. Mi elkészítettünk egy alternatív állásfoglalást, hogy koherensebb és realistább szöveg jöjjön létre, különös tekintettel arra, hogy több száz milliárd eurót mobilizálunk ennek a célnak az érdekében. Tehát remélem, hogy ez a konszenzus, ami rossz az Európai Uniónak, majd megváltozik. Tehát mindenkinek felelősséget kell vállalnia, és éppen ezért mi tartózkodtunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. 50 évvel ezelőtt az oroszlánok, farkasok mind veszélyben voltak. Az oroszlánok továbbra is veszélyben vannak, és úgy tűnik, hogy a farkasok visszatértek, azért, mert az oroszlánok szegény országban élnek, a tigrisek a közepes bevételi országokban, a farkasok pedig a gazdag országokban. Tehát a legjobb, ami történhetett a farkasoknak, az a kapitalizmus. Max Károly azt mondta, hogy az természet egy erőforrás. A szovjet kommunizmus sok területet tönkretett, az újraerdősítés, a veszélyes, veszélyeztetett állatok visszatére megtörtént azokban az országban, amelyek megtudták kapuikat, és jólétűvé váltak. Tehát szerintem a megőrzés egyetlen módja az, ha visszatérünk a konzervatívokhoz. Alexander Vondre az ECR részéről. Mikrofont kérnénk a felszólalónak. šetřit zdroje jak revitalizovat lesy jak eh, zadržovat vodu v. meg kell újítani az erdőket. A teljes eh, szöveg túlságosan radikális, nem reális célokat üldöz, ezért ezt nem lehet eh, támogatni. A 2030-as csökkentési cél nem reális, és az Európai Unió 1 milliárd eurót akar évenként a költségvetésben, ez teljes mértékben nevetséges összeg. Azt, azt akarják, hogy támogassuk a nukleáris energiát, amely segíthetné az átállás folyamatát, segíthetne azoknak, akik cégeknek különböző fűtési rendszereket kell alkalmazniuk. Ezek a módosok nem mentek át, ezt ezért nem tudom elfogadni. Csambacki kollega a következő tárcél részére. Здравей, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Обедено гласувах против така наречената... Köszönöm szépen, elnök asszony! Én személy szerint ellenzem az európai zöld megállapodást, ez egy rendkívül furcsa dokumentum. Úgy gondolom, hogy az elmebetegség jeleit mutatja ez a dokumentum, és rendkívül kétszínű magatartásról tanúskodik. A szavazás megtörtént néhány hónappal ezelőtt, és akkor megszavaztuk, hogy üres kamionok szeljék át Európát azért, hogy ellophassák a munkát a bolgároktól és a románoktól. És a kelet-európai szénipart is tönkretesszük, ugyanakkor a leg környezetbarátabb energiaformát, az atomenergiát nem támogatja senki. Ez történik most az Európai Unióban az infrastruktúra készítés és a teljes ipar már átvándorolt Kínába. Nina Gill, it's your turn now. Um, I, I strongly support the European Green. Támogatom az Európai Green Deal-t. A kihívás olyan nagy, hogy egy teljes forradalomra van szükség. Nem csak a kormányoknak van itt szerepe, az is fontos, hogy mi állampolgárok mit tudunk tenni. A terhet és a költségeket nem szabad, hogy azok a terhelje, akinek a legkevesebb bevétele, erőforrása van. Azt kell biztosítanunk, hogy a populisták ne használják ki azt a félelmet, amivel az emberek rendelkeznek a változással szemben, és az a feladatunk, hogy biztosítsuk azt, hogy az emberek megértsék azt, hogy mennyire fontos ennek a munkának a továbbvitele, illetve hogy mennyire fontos a bolygónk fenntarthatósága. Remélem, hogy az Ekonszak Bizottságban végzett munkámmal képes lehetek majd ezt előre vinni. Örülök annak, hogy megszavazhattam ezt a következő állásfoglalási indtvány amit végigbeszélhetünk az a kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések. az első felszólaló billy kelleher egy percre a renew ból parancsoljon. he left. oh i'm very sorry i didn't that he left. Uh, Nem vettem észre, hogy elhagyta már a termet, az előző vitában is beszélt. Jackie Jones a következő hozzászólónk az SZND részről.